a 166-os ügyrendi szabályzat szerint Korvin Mike és Bonanno képviselők az július 7 illetve szeptember 8-i ülésszakot magatartásukkal megzavarták, illetve az október 7-i ülésszakot is, és a két képviselőt tíz napra a napirendjük megvonásával büntetjük, és tíz napig a parlamenti tevékenységüket felfüggesztjük minden fórumon. Ez a döntésem az előző, illetve az azt megelőző héten került a képviselők tudomására. Korvin Mike és Buonanno kollégák egy belső felebezéssel éltek a 167-es szabály szerint, és ezeket a panaszokat a bürónak kell majd eldönteni, tehát eljárás rendileg az elnökségi értekezlet ezt az intézkedést vagy felfüggeszti, vagy megerősíti az elnökségi értekezlet döntéséről haladéktalanul értesítjük a két érintettet, és az intézkedést haladéktalanul hatályba helyezzük, amennyiben az megerősítést nyer. Kíván-e ehhez a témához vagy más kérdéshez bárki hozzászólni? Akkor ezt a más témában való hozzászólást halasszuk későbbre.